Presidente. Buenas noches. Jó, jó estét, kedves kollégák! Jó estét, biztos úr! a napi rendünk először a bizottság nyilatkozatával foglalkozik, a közép- és kelet európai ország gazdaságának élénkítése szükséges intézkedések cím ponttal kezdjük. Azonnal megadom a szót a biztos úrnak, a bizottság alelnökének, Almonia úrnak. Hálás vagyok, hogy hozzászól a bizottság nevében. Señorías, la crisis económica